szenáriókra. A pénzügyi válság arra vezetett, hogy a származékos ügyleteket, tranzak termékeket jobban szabályozzuk. Ez egy utolsó eleme lett volna annak a jogszabályi szabályozásnak. Én azt szeretném, hogyha a következő mandátum során prioritást kapna ez a jogszabály, hogy védjük az EU befektetőket. Én szeretném megköszönni az ekonos kollégáknak eh, a munkát, különösen Jakob von Weizsäckernek, illetve az együttműködést, az évtizedes együttműködést a többi eh, pénzpiaci dossziéval kapcsolatban, amelynek során együttműködtünk. Thank you very much, dear colleague. Köszönöm, kedves kolléga. Egyetlen szavazás lesz név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Első olvasata a parlamentnek ezzel lezárult. A Fox jelentés Európai Közösségi Finanszírozási Üzleti Szolgáltatók. Egyetlen szavazás, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. elfogadva. A parlamentás olvasata lezárult. Nakdegál jelentés, a pénzügyi eszközök piacai, egyetlen szavazás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva, a parlamentás olvasata lezárult. Gratulálok a jelentéstevőnek Kocolino jelentés az Európai Regionális Fejlesztés Alap és a Kohéziós Alap az elutasítási javaslatot bocsájtom szavazásra, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást, lezárom azt. A javaslatot elutasítottuk. Jogalkotási tervezet, az illetékes szakbizottság módosítói tömbben mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom azt. Elfogadva. Négyes módosító, két részben első rész ki van mellette, ellene, Tartózkodás elfogadva. Második rész. Név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. 18-as. Két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 19-es három részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 20-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 41-es két részben Első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva a második részt, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. 43-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 54-es, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. 59-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette. Ellenőrizzük a 66-ost. Megírtam a szavazást a 66-ossal kapcsolatosan. Lezárom azt. Elfogadva nagy többséggel. 67-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 68-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 82-es, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva. 91-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 98-as 98 nyilvánti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva 101-es, két részben. Első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 102 név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 106-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva 113 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 122 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 225 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 226 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva 227 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 33-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 228-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 212-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva a 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 229 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 230 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 231-es okafogyat, 232-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 58-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 233 okafogyott, 234 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom. L'emendamento è respinto. Elutasítottuk. 202 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 235 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 196-203 név szerinti szavazás, megnyitom róluk a szavazást, lezárom. Elutasítva. 71-72-73-as mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 236 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 197-204 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva 74, 75, 76 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva 237 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 198, 205, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 77, 78, 79 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 238 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 83-191 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva 84-192 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva 193 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva oka fogyott 85-86-os, 239 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 87-194 mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva, 206 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 88-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 240-es népszenti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom azt, Elutasítva 241-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 207 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 242D mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 243-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. elutasítva. 94, 95, 96, 97 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 213-as okafogyott, 244D mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 99-es két részben, első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva a második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 208-as okafogyott, 100 nem javítja magát az elnök, 208-ast ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. 185-ös ellenőrizzük a 208-ast. Igen, megnyitom a szavazást a 208-assal kapcsolatosan. Lezárom azt. Elutasítva 185-ös név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nézzük a százast öt részben, mindegyik név szerinti. Első résznél megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva második rész, név szerinti szavazás szintén, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva negyedik rész, megnyitom. Lezárom. elutasítva. Ötödik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Szintén elutasítva. 188, 199, 209-es név szerinti szavazás. Nem, ezek fagyottak. Úgy szintén a 214-es, nézzük a 103D-t, 245D-t, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 186-os név a szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 246D név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 105-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 189-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 108-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. elfogadva. 247-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 248D név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 200-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 215-ös, 216-os okafogyott, 217-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 218 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 211 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 195, 201-es, nézszenti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 190-es mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 13-as okafogyott, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 219 okafogyott, 187. 187 per appello nominale. Ah, decade anche questo, e non era segnato duecentoventi quindi. tizenötös módosító név szerinti szavazás megnyitom a szavazást. A 15-ös módosítóról szavazunk, tehát lezárom a szavazást. Elfogadva. 220-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 221 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 222-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 223 név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 224 me- oka fogyott. Név szerinti szavazás a bizottság javaslatáról megnyitom a szavazást. Lezárom azt.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 chi si astiene approvato. la prima lettura del parlamento è conclusa. complimenti alla relatrice. Relazione... Részjelentés az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése. Az előzetes megállapodásról név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást, lezárom azt. Elfogadva. A parlament első olvasata lezárult, gratulálok a jelentéstevőnek. a jelentés uniós termés növelő termékek, az előzetes megállapodásról népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva. A parlament első olvasata lezárult, gratulálok a jelentéstevőnek. A jelentés a munkák során rákeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme. A jelentéstevő hozzá kíván szólni? Kollégák, ez a jelentéstevő joga, kérem, hogy tartsuk tiszteletben. Agile asszony, köszönöm, elnök úr. Az irányelvről a zárószavazással megállapíthatjuk, hogy a parlament nagyon ambiciózus volt a munkavállalók védelmét, illetve az Európai Unióban megvédtük őket. Több mint 30 kancerogén anyagot, tényállást határoztunk meg, és köszönetet szeretnék mondani a foglalkoztatásügyi szakbizottságban, különösen Margrita Uckonnak és Claude Rolennek, akik velem jelentéstevői voltak a két korábbi irányelvnek, de az összes elnyékjelentéstevőnek, az összes szakbizottsági tagnak, akik megmutatták, hogy a parlament nagyon is ambiciózus, amikor a polgárok védelméről van szó. Köszönöm elnök, köszönöm kolléga. Az előzetes megállapodásról név szerinti szavazás keretében szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva, nagy többséggel gratulálok a jelentéstevőnek. A parlament első olvasata lezárult. A jut a jelentés a tagállamok közötti bizonyos típusú vegyes áruszerítésre vonatkozó közös szabályok. A jelentéstevő szólni kívántessék. jutó asszony. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Mindenek előtt az ennyi jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani. Hosszú ideig alakult ez az irányelv, és ők mindig nagyon együttműködőek voltak. A közlekedési szakbizottságban széles körülön elfogadott szöveg egy nagy fordulópontot jelent. Az áruszállítást áthelyezi a közutakról Európában más környezetileg fenntarthatóbb közlekedési módokra. A polgárok védelmet kérnek, a környezet védelmét, ezért az Európai Parlament kötelezettségvállalása fenntartható mobilitás irányában bizonyosan kívánatos és szükséges. Ezért jó lenne, hogyha ma is támogatnák a szöveget annak az illetékes szakbizottságban elfogadott formájában. Elnök, köszönöm, kolléga. Tömbben szavazunk az illetékes szakbizottság módosítóiról, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 84D mellette ellene tartózkodás elutasítva 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva 85-86-os okva fogyott 87-es népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 90D mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 90D-t, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 91 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 88-as okafogyott, 83-as úgy szintén, mert a 87-est elutasítottuk, most a bizottság javaslatáról népszenti szavazás keretében szavazom, a szavazást, lezárom azt. Elfogadtuk. Elfogadtuk, ezzel az első olvasat véget ért, gratulálunk az előadó nőnek. Következik Bay Regner jelentés társasági adó információk egyes vállalkozások és fiók telepek általi közzétételre. Az első olvasat végszavazása következik, kíván mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Gratulálunk a két előadónak. Következik a Novakov Krell jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerészeti Halászati Alapra vonatkozó közösségek. első olvasatú szavazás ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, gratulálunk a társ előadóknak kifogás az eljárási szabályzat 105-ös cikkének 3-as bekezdés alapján a külső határok és vízumügyi pénzügy menekültügyi és migrációs integrációs alap Abszolút többség kell a szavazáshoz. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük. Szerintem elég nagy volt a többség, de ha kérik, akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Nagyon nagy többséggel el lett ez fogadva. A 105-ös cikk alapján kifogás eljárás Ugyanezen az eljárással szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A 106-os cikk alapján a géntechnológiával módosított MON ügyben megint megnyitom a szavazást, lezárom. elfogadtuk. Kifogás az eljárási szabályzat 106-os cikke alapján a géntechnológiával módosított kukorica ügyében megint csak név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk a 106-os cikk alapján kifogás az eljárás, kifogás az eljárási szabályzat 106-os cikk alapján a BIS-2 etilhexil talát egyes felhasználási módjai vonatkozásában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Kifogás az eljárási szabályzat 106-os cikke alapján a BIS-2 F etilexil talált egyes felhasználási módjai ügyében megnyitom, az, ki van mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kromtrioxid egyes felhasználási módjai elleni kifogás az eljárási szabályzat 106-os cikke alapján egyes cikk eredeti szöveg első bekezdés mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. ezt elutasítottuk nagyon kis többséggel. Kettes bekezdés ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük, tehát az első része a kettes bekezdésnek megnyitom, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, egyes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ezt is ellenőrizzük, ahogy kérték. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, kettes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk ellenőrizzük ezt, és a hármas módosítót megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A J bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, S preambul bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, V mellette ellenőrizzük az előzőt, az S, S preambulum bekezdés, de szerintem ugyanaz a többség van, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valóban elfogadtuk. V. Preambul bekezdés eredeti szöveg ki van mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. X. Mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Z. Preambul bekezdés mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. AA mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, AC preambulum megkezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. És most pedig az egész állásfoglalási tervezetről név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Heveres úr, öné a szó. Csak azt mondanám, hogy amikor ez a szavazás lavinál indult, akkor szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik ezzel lépést tudtak tartani. Én is köszönöm nekik, mondja az elnök. Köszönjük minden nap végzett kivételes munkájukat. A Beni feljelentéssel fejezzük be az arab tavasz után a közel-kelet és észak-afrikai jövője. Külügyi bizottságtól hetes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 47-es bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük a második részt? Jó, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as bekezdés eredeti szöveg két részben első rész ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Most akkor az egész állásfogásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és eh, gratulálok eh, a raportőrnek, valamint az összes kollégának. Yes, <laughs> I think so. Riprendiamo l'ordine dei lavori. Folytassuk a munkát. Kollégák a napirenden. Fajon asszony jelentése szerepel. A külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli orsz- állampolgárok országainak felsorolása Koszovó címmel. The floor Mielőtt megadom a szót Tanya Fajonnak, szeretném megkérni önöket, azokat, akik távoznak, hogy csendben tegyék ezt. Kérem, adják meg a tiszteletet a raportőrnek. Megadom a szót a jelentéstevőnek, tessék. thank you. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Azt remélem, hogy elcsendesednek a teremben lévők, mert egy nagyon fontos és nagyon érzékeny témáról beszélünk. Kérem, kollégák, megkérek még egyszer mindenkit, hadd kezdjük el a vitát. Tartsák tiszteletben kollégánkat, Tanya Fajont, az előadót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ma újra itt a parlamentben a vízumliberalizációról beszélünk Koszovó esetében. Ez egy nagyon érzékeny és nagyon nehéz téma. Mert Koszovó az utolsó nyugat-balkáni ország, amely még eh, vízummal tud csak belépni az Európai Unió országaiba. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy Koszovó teljesítette már régen a vízummentességhez szükséges kritériumokat, és a parlament megadta a zöld jelzést a koszovói vízummentesség bevezetésére. Az Európai Bizottság elismerte, hogy Koszovó teljesítette az összes követelményt, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Koszovónak nagyobb feltételrendszer szabtunk, mint bármelyik nyugat-balkáni országnak. Az utolsó két érzékeny kérdést néhány hónappal ezelőtt teljesítette Koszovó, ezek közül az egyik a Montenegróval való határ ratifikálása volt. Ez egy nagyon kényes politikai kérdés volt, de sikerült. Ugyanakkor a magas szintű politikai elitben is felléptek a korrupció ellen. Ezért javasolnám azt erőteljesen, hogy holnap szavazzunk meg a vízummentességet az ország számára. Az összes nyugat-balkáni ország már vízummentesen utazhat be Európába, ezért nagyon fontos üzenet lenne a társult tagországoknak ez, mert ez nem csak politikai és gazdasági kapcsolatok szempontjából fontos, hanem az emberek közötti kapcsolatokban is. Koszovó ma a nyugat-balkáni térség legelszigeteltebb országa és itt vízumliberalizációról beszélünk. Nem akarok más kérdésekről beszélni, amelyel Koszovó küzd jelenleg, mert a szándékainkat arra kell fókuszálnunk, hogy mit teljesített Koszovó. Tehát az én bírálatom ma az európai kormányokat illeti, mert ők azt ígérték, hogy amint Koszovó teljesíti a feltételeket, megkaphatják a vízummentességet. És szeretném megkérdezni a tanácsot, de senki nem képviseli most őket, hogy miért nem tűzték még ezt napirendre, és hogy mikor tervezik ezt napirendre tűzni. Ezzel elveszítjük a hitelességünket. Ez az ország, és hogy őszinte legyek, politikusok, üzletemberek, vagy akár potenciális bűnözők nem várják meg a vízumokat, ők szabadon utaznak. Amiről itt valójában beszélünk, az vízummentesség azok számára, akiknek erre szükségük van. Természetesen kell ennek határokat szabni, a vízummentes utazásnak is vannak feltétele, és a koszovóiak is tudják ezt. A kampány zajlik, és teljesítenünk kell az ígéreteinket. Más esetekben is, amikor a vízum liberalizációt megszavaztuk, akkor ez egy könnyű politikai döntés volt, egyik napról a másikra megtörtént. Most pedig az európai országok kizárják ezt a kicsi nyugat-balkáni országot, úgyhogy erre semmi igazi okok nincsen. Úgyhogy arra ösztönöznék mindenkit, hogy ha már a ciklus vége felé járunk, akkor holnap erősítsük meg azt a mandátumot, amit már korábban is megkaptunk, azt, hogy adjunk vízummentességet Koszovónak. Még egyszer elmondom, hogy az ország teljesítette az összes feltételt, ezt az Európai Bizottság is elismerte, de az európai kormányok mégsem cselekszenek, és túl sok olyan esetet láttunk már, amikor az európai kormányok a hiteles európai politikáinkat nem engedik megvalósítani. És a vízumpolitika olyasmi, ami közel áll az európaiak szívéhez. Ez egy nagyon kézzelfogható, eset, és megértem a koszovói polgárok frusztrációját, amikor megkérjük őket, hogy teljesítsenek egy feltételt, ők ezt megteszik, és erre nem adunk választ. Az Európai Parlament elvégezte a maga feladatát, most az európai kormányok kezében van a döntés. Tehát az az üzenetem holnapra, amikor szavazunk erről, akkor lezárjuk majd az első olvasatot, és azt kérném mindenkitől, hogy támogasson engem, mert a koszovóiak figyelnek minket, és nagy elvárásokkal és reményekkel tekintenek ránk. Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga, és még egyszer elnézést kérem, hogy némi zaj volt a beszéde elején a teremben. Most az Európai Bizottság nevében Avramopoulos biztos úr kap szót. Tessék. Grazie, signor Presidente. Dear colleagues, Kedves kollégák, e, üdvözlöm ezt a lehetőséget a koszovói állampolgároknak felajánlott e, vízum liberalizáció ügyében, és köszönöm a Fajon asszonynak erőfeszítéseit és folyamatos munkáját. Amióta elkezdődött a vízumliberalizációs párbeszéd 2012-ben, az Európai Bizottság szorosan együttműködik Koszovóval abban, hogy sikerüljön teljesíteniük a vízummentességhez szükséges összes feltételt. 2016. május 4-i jelentésünkben azt írtuk, hogy Koszovó fontos lépéseket tett a vízummentesség irányába. Ezért javasoltuk, ahogy emlékeznek rá, hogy vízumentességet biztosítsunk a koszovói polgároknak, azzal, hogy amikorra a parlament és a tanács elfogadják ezt a javaslatot, Koszovó a Montenegróval való határdemarkációs egyezményt ratifikálja, és erősebben, határozottabban fellép a szervezet bűnözés és a korrupció ellen. 2018. júniusában, két évvel később a megfelelő erőfeszítések után a bizottság megerősítette, hogy Koszovó a vízumliberalizáció összes feltételét teljesítette, beleértve ezt a két addig még meg nem tett lépést is. Ezt követően arra kértük a bizottságot és a parlamentet, hogy lépjenek a javaslatunk alapján. Én szeretném megköszönni ennek a háznak, hogy támogatta a javaslatunkat. Hadd emlékeztessek arra, hogy a Montenegróval kötött határdemarkációs megállapodás egy hatalmas lépés előre, ami nem volt könnyű a két félnek politikailag érzékeny témáról van szó, és ezt ki is kell mondani. Egy sor tagállam aggodalmát fejezte ki a migrációs kockázatokkal kapcsolatban. Ilyen kockázatot látnak a koszovói állampolgárok vízummentességében, e, és arról beszéltek, hogy a múltból tanulni kell. Én ezeket az aggodalmakat ismerem és értem. Koszovó is tudatában van ennek az, ezeknek az aggodalmaknak, és együttműködik, kapcsolatba lépett közvetlenül egy sor tagállamunkkal, hogy enyhítsék a visszaélések kockázatát. Mi bátorítjuk a koszovói hatóságokat abban, hogy hajtsák végre a vállalásaikat, folytassák a korrupció ellenes és jogállamisági fellépésüket, és a migráció biztonság kérdésében is folytassák a munkát, valamint egyértelműen közöljék a polgáraikkal, hogy milyen jogaik és kötelezettségeik vannak a vízummentesség alapján. Emlékeztetek arra, hogy Koszovó az egyetlen nyugat-balkáni partnerünk, ahonnan még nem jöhetnek vízummentesen a polgárok, és az ő polgáraik az egyetlenek, akiknek vízumra van szükségük ahhoz, hogy az Európai Unióba beutazzanak. Többször mondtam, hogy a vízumenyhítés, a vízumkönnyítés az kötelezettségekkel jár. Ennek a koszovói hatóságok tudatában vannak. Meg is tették, amit nekik kellett, és én bízom abban, hogy a jövőben is így fognak eljárni. Én bízom a parlament képviselőiben, hogy segítenek nekünk a tanácsot rávenni, hogy térjen vissza a tárgyalóasztalhoz, és hamarosan hozzon egy pozitív döntést. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Az a AFED bizottság nevében Soltesz úr következik egy percben. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Mint állandó jelentéstevő je Koszovónak az AFED-ben. Szeretném elmondani, hogy Koszovó sok kihívást leküzdött. Egy évvel ezelőtt történt meg a határdemarkációs megállapodás ratifikálása Montenegróval, és ez egy hatalmas teljesítmény volt, mert belső megbeszélésekre volt ehhez szükség. Ez az utolsó lépés a vízum liberalizáció irányában. Előrelépéseket értek el a korrupció, a szervezet bűnözés leküzdésében is, és Európa megbizonyosodhatott arról, hogy minden lépés megtörtént. Azonban a vízum liberalizáció területén még nem történtek lépések. Az Európai Bizottság és mi Parlament is zöld utat adtunk a vízum liberalizációnak, ennek ellenére ez a téma még nem került, re, le, nem, nem került fel a tanács napirendjére. Két partnerünk van, az egyik teljesíti a kötelezettségeket, a másik pedig nem. Ebben az esetben a második partner elveszíti hitelességét, és köteles arra, hogy Koszovó polgáraival szemben ezt megtegye. Köszönöm, hogy az elnök következőnek a frakciók nevében felszólalók. Az Európai Néppárt nevében Adamov úr következik három percben, tessék. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság és Koszovó közti párbeszéd kezdetétől fogva négy jelentést készítettünk Koszovóról. 2016. májusában az Európai Bizottság bemutatta két javaslatát Koszovóval kapcsolatban, tehát a Montenegróval való határról szóló egyezményt ratifikálni kellett, illetve a szervezett bűnözés ellen küzdenie kellett Koszovónak. Mind a kettőt teljesítették, és ez szerepelt a 2018-as bizottsági jelentésben. Ugyanakkor Koszovónak még 95 kritériumnak kellett megfelelnie, és ezeket mind sikerült teljesíteni. El kell ismernünk a koszovói kormány erőfeszítéseit. És legfőbb ideje, hogy megmutassuk a koszovói polgároknak, hogy törődünk a barátainkkal, akkor is, hogyha az Európai Unión kívül vannak. És egyértelművé kell tennünk azt is, hogy amikor valaki elér egy kívánt eredményt és teljesít egy feltételt, akkor mi is megfelelünk az elvárásoknak. És ebben az esetben azt jelenti, hogy a koszovói polgároknak meg kellene engedni, hogy szabadon utazhassanak az Európai Unióba. Ahogy az már elhangzott, Koszovó az egyetlen nyugat-balkáni ország, amely nem élvezheti a vízumliberalizációt. És természetesen a vízumliberalizációnak semmi köze sincs a bűnözéshez. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a Koszovóból érkező menedékkérek száma eh, drasztikusan lecsökkent. Koszovó megállapodásokat írt alá kampányt kezdett a tudatosság növelésre a polgárai körében, és tájékoztatta őket a vízummentes utazás felelősségeiről. Számos lépést tettek, még olyan jogalkotási keretet hoztak létre, amely a terrorizmusról szól és az, az elleni nemzetközi fellépés lehetőségeiről. És rámutatnék még arra, hogy Koszovó minden követelésünknek megfelelt a visszatérés és visszafogadással kapcsolatban. A határok ellenőrzése, közrend és biztonság ezeken a területeken tehát. Ezért gondolom, hogy meg kellene szavaznunk a vízumliberalizációt Koszovó számára. Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga. Most az SND frakció nevében Zipper képviselő következik két percben, tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, már három éve, hogy a bizottság javasolta, hogy mentesítsük ki Koszovót a vízumkötelezettség alól. A bizottság már akkor, akkoriban meg volt győződve arról, hogy Koszovó az utolsó feltételeket is időben teljesíti majd a vízum liberalizációt illetően, és valóban meg is történt ez. A bizottság már tavaly júliusban megerősítette ezt. Ennek ellenére most nem egy trilógus eredményéről szavazunk. A vízum liberalizációs menetrend sok évvel azután alakult ki, hogy a többi ország is megkapta ezt. És még mindig egyes tagállamok késleltetik a tárgyalásokat. Ez elszigeteli Koszovót és lassítja az ország európai integrációját. Hogyan is magyarázzuk meg az ottani embereknek, hogy az EU hirtelen a kalapból további feltételeket varázsol elő, amikor az országuk már minden kritériumát teljesítette a vízumliberalizációnak. Ez a magatartás nem csupán ahhoz járul hozzá, hogy az EU a koszovói lakosság körében elveszíti a hitelességét, és akár azon túlmenő körön is, körben is. Az ígéreteket, melyeket Koszovónak tettünk, be kell tartanunk. Igen, egyes európai tagállamok még nem ismerték el Koszovót államként, de a vízum liberalizációhoz nem szükséges egy az Koszovó országként való elismerése, csak az úti okmányokat kell elismerni, amik egyébként már most nagyon biztonságosak nem tartóztathatjuk fel tovább Koszovót. A vízum liberalizáció feltételei teljesültek, a parlament világos álláspontot foglalt el. Legfőbb ideje tehát, hogy a tanács, amely úgy szintén nincs itt képviseltetve, blokkoló magatartását feladja, hogy az EU teljes egészében be tudja tartani a szavát. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig az ECR frakció nevében Víztiszen képviselő kap szót másfél percben. Er Köszönöm vannak konkrét és eh, teljesen érthető okai annak, hogy miért eh, viseltetek eh, fenntartásokkal Koszovó vízummentessége iránt. Először is egy sor tagállamunk nem ismeri el Koszovót független tagállamként, ezért a tanács számára nehéz ebben az ügyben egyáltalán elmozdulni. Még nagyobb aggodalmam, és nem csak nekem, hanem az ECR-ben úgy általában, az az, hogy egyoldalúan a vízum liberalizációra törekszünk ami a szervezett bűnözést illeti. Láttuk azt, hogy a Nyugat-Balkánon nagyon komoly problémák vannak, úgy általában, és ezért teljesen észszerűnek tartom azt, hogy Koszovó esetében továbbra is van vízumkényszer. Én személy szerint nagyon aggódom amiatt is, hogy Egyre terjed a Nyugat-Balkánon a radikalizálódás, ami a legfontosabb az a európai polgárok biztonsága, és ezért kell óvatosan eljárnunk. A vízumkényszer nagyon jó módja annak, hogy megszűrjük azokat, akik kijöhetnek, akik jöhetnek az Európai Unióba. E, igazság szerint inkább tolonc egyezményekre van szükség, nem pedig a vízumrendszerünk további liberalizálására. Köszönöm, kolléga. Most az ALDE frakció nevében Mlinár képviselő kap szót, két percben tessék. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Szeretném megköszönni Tánya Fajon raportőrnek, illetve az árnyék előadóknak a munkát. Ez az anyag 2016 óta folyamatos munkát ad az Európai Parlamentnek, amikor is az Európai Bizottság először tett javaslatot arra, hogy a vízumentességi listára kerüljön Koszovó rövid EU-s tartózkodások vonatkozásában ahogy a biztos úr is mondta, tavaly júliusban a bizottság bejelentette, hogy a két legfontosabb előfeltétel teljesült. Koszovó ratifikálta Montenegróval a határdemarkációs megállapodást, illetve javította a szervezet bűnözés és korrupció elleni fellépését. Szeptemberben a parlament megszavazta azt, hogy el akarjuk kezdeni a kormány, a intézményközi tárgyalásokat, és most itt további pozitív jelzést küldünk arra vonatkozóan, hogy a következő parlament ténylegesen tudjon lépni. Koszovó már túl régóta vár a vízum liberalizációra. Az egy tisztességes és természetes továbblépés lenne. Az előnyei a liberalizált vízumrendszernek nyilvánvalóak, hiszen a tudományos és tanulmányi csere kapcsolatokat, az emberek közti kapcsolatokat támogatja, illetve a kulturális kapcsolatokat is előmozdítja a gazdaságiak mellett. Az EU egyik eszköze arra, hogy javítsa, az EU elérje, hogy az egyes államok javítsák emberi jogi helyzetüket, ráadásul elrettenthet embercsempészeket, hiszen innentől kezdve nem lesz rájuk szükség. Én Kérem tehát, felszólítom a tagállamokat arra, hogy foglaljanak el közös álláspontot, fogadjanak el közös álláspontot, hogy elkezdessük a tárgyalásokat. Nincs szükség további előítéletekre, amelyekkel megakadályozzuk a koszovóiak Európai Uniós beutazását. Köszönöm a zöld frakció nevében. Valéro képviselő kapszót egy percben. Tessék, kedves Bodil Nos, elnök úr, mióta Koszovó függetlené vált, 23 ország ismerte el ezt az országot. És az ENSZ büntető bíróság is véleményt mondott erről. Az összes nyugat-balkáni ország esetében fontos az elismerés, ugyanakkor hat olyan ország van az Európai Unióban, amelyek továbbra sem ismerik el Koszovót. Nincs tehát vízummentesség, ugyanakkor Koszovó teljesítette ezt a 85 kritériumot. Most rajtunk áll, hogy bevégezzük a munkánkat. Érdemi kérdésekkel kell foglalkozni, nem pedig politikai csatározásokkal. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, vagy olyan képviselők, akik nem ismerik el Koszovót, és most a kivétel mellett szavaztak. Elnök, köszönöm szépen. Most a GOE frakció nevében Verzse asszony kap szót két percben. Tessék, Mari Krisztin. Le Koszovó Koszovóban kevesebb, mint két millióan élnek. A háborúban 13 ezre haltak meg, ez kivéreztette az országot. A, ez az egyetlen olyan ország, amely kapcsolatban a vízum liberalizációt még megteheti az Európai Unió. Ahogy azt az előadónk is mondta, Koszovó elszigetelődött a vízummentes térképen a Nyugat-Balkánon. Részletesebb kritériumoknak feleltek meg, mint bármelyik másik ország. A bizottság 2016-ban egy javaslatot tett, Hozzászoktunk ahhoz, hogy nagyon gyorsan történnek a dolgok, a vízummentesség azonnal érvénybe lép. Kiribati, Vanuatu, Nauru és számos más ország esetében mi is megtörtént ez, holott az ottani lakosoknak kicsi az esélyük arra, hogy Európába jöjjenek. De és Koszovó nagyon sok erőfeszítést tett, mindent megtett, amit kértünk tőle, és megreformálta az igazságszolgáltatási rendszerét. Az Európai Parlament elvégezte a munkáját, 2016. szeptemberében elfogadták a, a bizottságban is az erre vonatkozó tervet, a Libe szakbizottságban pedig 2018-ban. De a tárgyalási mandátum még mindig nem készült el. Öt tagállam még mindig nem ismeri el Koszovót. A frakciónk támogatja a vízumliberalizációt és a szabad mozgást. És mi nem akarunk Koszovóval sem kivételt tenni, ezért támogatom az előadó álláspontját, és szeretnék nekik köszönetet mondani a kitartásáért. Köszönöm. Merci beaucoup, grazie mille. Adesso... Köszönöm szépen most az ELNF frakció nevében Zilszta képviselő következik másfél percben, tessék. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, om onduidelijke redenen wilde... Köszönöm. Köszönöm. Tisztázatlan okokból az Európai Bizottság a lehető legtöbb országnak akar adni vízummentességet, és most éppen Koszovót pc ki. Ez egy olyan ország, amelynek a függetlenségét nem ismerte el az Európai Unió összes tagállama, ráadásul bűnöző bandák tevékenykednek, koszovói bűnöző bandák tevékenykednek az Európai Unióban. Én szeretném őket megállítani a határon, úgy tűnik az Európai Bizottság nem annyira. A jogállamiság nem jött létre Koszovóban, és a, aki hollandok ott jártak, azok ezt megerősítik. csempész és prostitúció, fegyvercsempész és Nyugat-Európa irányába, a helyi vámszervek és a rendőrség nem foglalkozik ezzel, a kolumbiai drogkartel is megtelepedett Koszovóban. Tavaly a következő leírás született Koszovó kapcsán. 90%-ig lehet jó egy hajó, de hogyha van rajta egy lyuk, akkor az elsőjed. Ez pedig ezzel a vízummentességgel egy lyuk keletkezne Európán. Ezért is fenn kell tartani a vízum kötelezettséget. Nem értem, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament hogyan támogathatja ezt. Mi minden esetre ellene szavazunk. Nagyon köszönöm. Epitidios úr következik egy percben. Eh? Köszönöm, elnök úr. Ez a helyzet, hogy a koszovói polgárok számára a vízummentesség előnye nyilvánvalóak. Ugyanakkor a biztonsági szempontok is fontosak. Koszovó kormánya erőfeszítéseket tett, de még nem tudja valóban teljesíteni a feltételeket. A bűnözést például még nem küzdötte le teljes mértékben, még egyfajta búvóhelyévé is vált ez az ország a terroristáknak. Mindig vannak incidensek, szerbekkel, vámokat vetnek ki a Szerbiából jövő termékekre, Albániával konfederációra törekszik ez az ország, tehát itt területi tövek, törekvések is vannak, ez Görögországot károsíthatja. Véleményem szerint jelenleg érthetetlen, hogy egyrésztről egyesek Koszovó